Good morning. Uh, Jó reggelt kívánok, tisztelt kollégák! Szeretném köszönteni a LIBE és a FAM bizottság tagjait ezen a mai ülésünkön. Nagy megtiszteltetés uh, számomra az, hogy Claude Morais uh, úrral együtt elnökölhetem ezt az ülést. A két uh, szakbizottságunk közti együttműködés kitűnő, Számos dosszié kapcsán zajlik az együttműködés, ma pedig visszatérünk az egyik legfontosabb dossziéra, amelyel foglalkoztunk. Ez pedig az Európai Uniónak az isztambuli egyezményhez való csatlakozása, amelynek témája a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem. Az isztambuli egyezmény aláírására az EU részéről 2017. júniusában került sor, most pedig azt várjuk, hogy a tanács is megállapodjon a magatartási kódex kérdésében, amely szabályozza majd az isztambuli egyezmény végrehajtását az Európai Unió által, illetve ezt követik majd az egyezmény ratifikációjáról szóló döntések is. Azonban mi, az Európai Parlament nem pusztán várakozással szeretnénk tölteni az időt, ugyanis azt szeretnénk elérni, hogy gyorsan és teljes mértékben kerüljön sor az egyezmény ratifikációjára. Úgy gondolom, hogy a az Európai Parlament jogi szolgálatának a szakvéleménye nagyon hasznos lehet számunkra egy célból. Most pedig átadnám a szót a társelnök úrnak, Claude Moraisnek. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák! Ma a Nőjogi Bizottság és az Állampolgári Jogok Bizottságának tagjai együtt meghallgathatják a jogi szolgálat szakvéleményének ismertetését. Remélhetőleg ez az isztambuli egyezmény végrehajtásával kapcsolatos aspektusokat tisztázza, például azt, hogy az Európai Unió egészen csatlakozik-e az egyezményhez, és azt is szeretnénk megtudni, hogy hogyan értékeli a jogi szolgálat az unió hatáskörét, illetve a tagállamok hatáskörét az egyezmény tartalmának tekintetében. Emlékeztetésképpen elmondanám mindenkinek, hogy március 4-én a bizottság két javaslatot terjesztett elő az egyezménnyel kapcsolatban, amelynek tárgya a nőkkel szemben erőszak elleni küzdelem. Az egyik ugye egy tanácsi döntés volt arról, hogy az Európai Unió aláírja az egyezményt, a másik pedig természetesen ezen egyezmény lezárására vonatkozott, és a parlament szeptember 12-én elfogadott egy állásfoglalást, amely számos ajánlást intéz a tanácshoz, a bizottsághoz és a tagállamokhoz, tekintettel arra, hogy az egyezményhez való csatlakozás egy egységes jogi keretet teremt, amelyáltal által hatékonyabban lehet fellépni a nőkkel szembeni erőszak, a nemi alapú erőszak ellen, és jobban támogatást nyújthatunk a külső és a belső politikák által is. Most pedig szeretném a Nőjog Bizottság elnökének visszaadni a szót. Köszönöm szépen. Morász úr, most pedig szeretném megadni a szót a jogi szolgálatnak. Parancsoljon a jogi szolgálat képviselője. Kap szót körülbelül olyan 12-15 percet tudunk adni, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök, asszony elnök úr, tisztelt képviselők. A jogi szolgálat felkérést kapott a két elnöktől, hogy jogi véleményt fogalmazzunk meg az Európai Unió általi aláírásáról az isztambuli egyezménynek. Az isztambuli egyezmény a nők elleni erőszak elleni fellépésről szól, csak úgy, mint a családon belüli, belüli erőszak elleni fellépésről és az ezek elleni küzdelemről. 2017. június 13-ig az összes Európai Uniós tagállam aláírta, de eddig még nem mindegyik ratifikálta az egyezményt. Az Európai Unió is aláírhatja ezt az egyezményt a 75. cikk első bekezdése értelmében. Ezt meg is tette 2017. június 13-án. A Koreper 2017 áprilisi ülésén több aggodalom merült azonban fel az Európai Tanács döntéseivel kapcsolatban. Az Európai Bizottságnak ugyanis a jogalappal kapcsolatban voltak kétségei az Európai Unió kompetenciájának a gyakorlása kapcsán, és annak a kapcsán, hogy a tanács úgy döntött, hogy ketté osztja az egyezmény aláírásának az aktusát. Ez azt jelenti, hogy a tanács két különböző határozatot hozott. Az egyik a bűnügyekben való igazságügyi együttműködésre szóló rész, a másik pedig a menedék és visszanemtérítés elve kapcs- elvével kapcsolatos rész. A jogi szolgálat most röviden be fogja mutatni, hogy milyen eredményekre jutottunk e két problémával kapcsolatban. Az első kérdés a megfelelő és megalapozott jogalapokat illeti azon döntéssel kapcsolatban, hogy az Európai Unió aláírja az isztambuli megállapodást, itt az isztambuli egyezményt. Emlékeztetünk arra, hogy ez egy átfogó emberi jogi eszköz, ami azt jelenti, hogy más ügyek mellett a nők elleni erőszak megelőzésével, az áldozatok védelmével és támogatásával, illetve az e területre vonatkozó bűnügyek definíciójával is foglalkozik. Vannak ezen kívül fejezetek az eljárási joggal kapcsolatban, a migrációról és az menedékről szóló részek is. Ezen túlmenően az egyezmény intézményi rendelkezéseket és a nyomonkövetési mechanizmust is tartalmaz. Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 82 per 2 és 84 cikkei alapján írjuk alá, mert ezek a rendelkezések a bűnügyek áldozataival és a bűn megelőzéssel foglalkoznak. A tanács azonban más megközelítést alkalmazott. A tanács a határozatát, az első határozatát, a 83. cikk első pontjára alapozta, illetve 82 per 2-re. A tanács megközelítésének a logikája az volt, hogy olyan területeket azonosított, amelyeket két bűnügyre vonatkozó irányelv fedett le, amelyek kizárólag az Európai Uniós kompetenciába tartoznak. Ez az ember az emberkereskedelem és a szexuális visszaélések kérdése. A tanács azt gondolja, hogy csak akkor érvényesek az EU-s kompetenciák, hogyha ezen irányelvek alá esik a cselekmény hatája, illetve ez egybeesik az egyezménye. A második döntés a 78 per 2-es cikre alapozódott, ez a közös európai menedékrendszer megalapozó cikk. Ezek a különbségek a döntésben annak a következményei, hogy a tanácsban más módon szavaztak a tagállamok, különösen Írország és az Egyesült Királyság két esetben. A jogi szolgálat a az Európai Bíróság esetjogára alapozta a véleményét, ennek az elemzésnek az alapján úgy döntöttünk, hogy objektív kritériumokra kell alapozni a döntést. Hogyha az Európai Unió egy bizonyos jogszabály elfogadására kompetenciával rendelkezik, akkor ennek egyetlen megfelelő jogalapja kell, hogy legyen. Egyetlen jogalap, amelyet a jogszabály fő célja határoz meg. Kivételes esetben, hogyha ez a jogszabály egy sor olyan célt is kitűz, amelyeket nem lehet elválasztani, és egyik sem másodrendű a többihez képest, akkor ezt a jogszabályt különböző, de egymáshoz kapcsolódó jogalapokra kell alapozni. Ez tehát egy kivételes eset. Más szóval az Európai Bíróság véleménye szerint egy cselekmény súlyossága határozza meg a jogalap megválasztását. Ez a logika alapján a jogi szolgálat átolvasta az egyezményt, és két domináns elemet azonosítottunk. Az egyik, a bűnügyek áldozatainak a joga, a másik pedig a bűnmegelőzés. Ezek az egyezmény főelemei az Európai Uniós aláírás szempontjából. Véleményünk szerint a menedékre vonatkozó rendelkezések kiegészítő jellegűek, ezek nem domináns elemei az egyezménynek. Ezek az átfogó és egy összehangolt politikáknak, illetve a holisztikus válaszadásnak az aspektusai mindössze. Úgyhogy ezáltal annak a célnak a hatája alá tartoznak, mely szerint átfogó keretet kell létrehozni a nők elleni erőszak és a családi erőszak áldozatai védelme és segítségnyújtására vonatkozó intézkedések szempontjából. Az Európai Bíróság azt a véleményét is kifejtette, hogy a, az Egyesült Királyság és az Írország véleményéről szóló melléklet a szabadság, biztonság és igazság közös térségére vonatkozólag nem lehet hatással a megfelelő jogalap meghatározására. Ez azt jelenti, hogy egy intézkedés számára a jogalap amelynek a megfelelősége megítélendő különböző objektív tényezők alapján, és ez az, ami meghatározza az a jegyzőkönyv alkalmazását, és nem fordítva. Ezért úgy gondoltuk, hogy külön jogalapot kell a menedék kérdésére meghatározni. A tartalmi bűnügyi jogi rendelkezésekre vonatkozólag az egyezmény aláírása szempontjából a két által említett irányelv az irányadó. Az Európai Bíróság azonban világosá tette, hogy a belső jogszabályok jogalapját a fő elem kell, hogy meghatározza, miközben azok a szabályok, amelyeket, amelyekre hatással lehet, ez a döntés, azok csak kiegészítő jellegű elemei a jogszabálynak. A tagállamok fenntartják a kompetenciájukat az egyezmény érdemi bűnügyi rendelkezései kapcsán. Vannak szűk kivételek a két említett irányelv, illetve és ezek azonban csak kiegészítő elemek. Az Európai Bíróság szerint a 83 per 1-es cikke az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek, mint külön jogalap nem tűnik szükségesnek jogi szempontból. A jogalap kérdésének az összefoglalása kép tehát az a véleményünk, hogy a szerződés 82 per 2 cikke a bűnügyek áldozataira vonatkozó cikk, illetve a 84. cikk, ami a bűnügyek megelőzésével foglalkozik, tűnnek a megfelelő jogalapnak azon határozat számára, hogy az Európai Unió aláírja az isztambuli egyezményt. Most a második kérdés kapcsán a kollégámnak szeretném átadni a szót. Köszönöm szépen. A második kérdéssel folytatnám, amit felvetett nevezetesen a EU külső kompetenciája, hogy aláírják az isztambuli egyezményt. Ez egy vegyes megállapodás, hiszen az EU és a tagállamoknak is van kompetenciája az egyezmény által lefedett területeken. A vegyes egyezmények esetében az EU és a tagállamok is szerződő feleknek minősülnek. A bíróság úgy döntött, hogy mivel az EU intézmények kötik a megállapodást, a tagállamok az EU rendszeren belül olyan kötelezettséggel rendelkeznek, ami az EU-ra vonatkozik, amely feltételez felelősségi köröket a megállapodás végrehajtása értelmében. Ezért, ha az EU, a tagállamok aláírják a megállapodást, ez nem a nemzetközi jognak megfelelő hanem belső jogok alapján történik. Ezért teljesen jogos a feltett kérdés. Nos, ami a vegyes megállapodásokat illeti, eléggé komplikált a helyzet. Van egy cikk, amely a komplexitás apoteózisáként jellemzi ezt. Ezért ennek a beszámolónak most az a célja, hogy a legfőbb dolgokra koncentráljunk. Ezen kívül a, bizos, a bíró, bizottság szolgálatai részletes ö, térképet rajzoltak fel az isztambuli egyezmény rendelkezéseiről, illetve az EU kompetenciákról és a szerzett jogokról. Úgyhogy nem kell túl részletesen elemezni ezt. Először is megvizsgáltuk azt, hogy hol van külső kompetencia. Ez fontos, mert a tagállamok az EU intézményeken túli területeken nem léphetnek fel. Aztán van egy negyedik fejezet, a védelem és a támogatás, illetve a hatodik fejezet, a nyomozás, a eljárási jog, a védelmi intézkedések többek között az isztambuli egyezmény vonatkozásában. Ez is az EU kompetenciája. Az a 60. cikk, illetve a 61. cikk az isztambuli egyezményben a menedék jog kérelem vonatkozásában és a vissza nem toloncolás vonatkozásában. Másrészt a tagállamok kompetensek az ötödik fejezet vonatkozásában. Grivionak nevezik a nők elleni erőszak, illetve a családon belüli erőszak elleni fellépést. Ez is nagyon fontos rész. Ami az ilyen intézményi rendelkezéseket illeti a megállapodásban, a bíróság értelmében ezek a rendelkezések kiegészítő jellegűek, ezért ugyanolyan kompetenciával rendelkeznek, mint a lényegiek. Végül az EU-nak van kompetenciája abban, hogy támogassa és segítse a tagállamok fellépését a bűncselekmények megelőzése terén, és kizárja a harmonizációt a tagállami jogszabályokban. Ami a harmadik kérdést illeti, nevezetesen, hogy lehet-e két különböző döntést hozni az egyezmény aláírását illetően, ahogy már erre korábban is utaltunk. Az Egyesült Királyság és Írország sajátos helyzete indokolja, hogy a bizottsági javaslat két részből áll. Nem akarunk bemenni a részletekbe, de úgy tűnik, hogy ezt a bíróság nem erősíti meg, ezért nem szükséges jogi szempontból a kettéválasztás. A az EU működéséről szóló szerződés 82-es cikkének második bekezdése, illetve 84-es cikk esetleg elegendő volna. Negyedik kérdés, hogy elemezzük a különbséget az EU csatlakozását az isztambuli egyezményhez, illetve más átfogó emberjogi kérdéseket érintő eszközöket, tevezetesen az ENSZ egyezményét, a fogyatékossággal élők jogaira vonatkozóan. Vannak különbségek. Ugyanis az ESZ egyezményben közös gyakorlásról van szó, ami a kompetenciákat illeti, a közös kompetencia területeken. Az isztambuli egyezmény esetében viszont a tagállamok teljes mértékben megtartják kompetenciájukat az exkluzív EU kompetenciákon túl. Aztán van egy olyan viselkedési kódex, Eh, amelyet elfogadtak eh, az együttműködés esetén a bizottság és a tagállamok között. Az isztambuli egyezmény eh, aláírása ilyesmire nem utal, mint dokumentumban. Meg kell jegyezni azt is, hogy az eset jog nem írja elő ezt a nyilatkozatot, ahol azonban szükség van erre, előfordulhat. Van legalább száz olyan ö, egyezmény, ö, ahol ö, rámutatnak arra, hogy a gyakorlatnak megfelelően rá lehet mutatni a kompetenciák gyakorlására. Végül pedig, ahol az EU fenntartásokat fogalmazott meg az ENSZ egyezményét illetően, a tanácsi határozat nem utal ilyesmire az isztambuli egyezmény aláírását illetően. Ennyit szerettünk volna elmondani, köszönöm a figyelmüket. Ha további részletek érdeklik önöket, állunk rendelkezésükre, akár csak kérdéseik megválaszolására. Köszönöm szépen. Uh, thank you, thank you very much for your... Köszönöm szépen a prezentációkat, most pedig Mielőtt megadnám a szót a képviselőknek, a társelőadóknak adnám meg a szót először. Az Isztambul Egyezményről szóló jelentés előadóinak. Revoldalon Bonfa és Koracabilt képviselők. Bonfa asszony parancsoljon 5 percben ülni a szó. Madame la Présidente, Monsieur le Président. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Tisztelt elnök úr. Nagyon köszönöm ezt az igen átfogó ismertetőt. 2017. júniusban a tanács két dokumentumot döntött, két dokumentum aláírásáról döntött, nem egyről. Több millió nőt érint ez, úgyhogy tényleg sürgősen fel kell lépni, és Anna Maria Koráca Birtel és az árnyékjelentés készítőkkel kételjeink vannak, ami a dokumentumot illeti. Ön is említette, hogy a bizottság további pontosítást kért az Európai Bíróságtól, ezt ígérte, de nem tette meg. Ezért fordultunk az Európai Parlament jogi szolgálatához. Azért szomorúan látom, hogy a kérést követő egy évvel is még aktuális ez a kérdés. Azért próbálunk ragaszkodni ehhez, mert a kompetenciák megosztása és szétválasztása nagyon fontos. Attól tartunk, hogy csak az európai nőkre vonatkozik majd az isztambuli egyezmény, és az ő feladatuk lesz majd aztán továbbítani mindezt. Mit is mond nekünk az, a jogi szolgálat? Hogy tényleg megalapozott ez a kétség, Szeptemberben nagy többséggel döntöttünk erről, úgyhogy semmi ok nincs arra, hogy elutasítsák. A tanács nem akarja aláírni, és nem indokolja meg értelmesen, hogy miért. Az a lényeg ebben az egész egyezményben, hogy globálisan közelíti meg a kérdést hogy minden egyes aspektusát átölelje a társadalomnak, hogy felvegye a harcot a nők elleni erőszakkal szemben minden európai nőt védeni akarunk, és tényleg segítségre van szükség. Szeretnék egyértelműen a tagállamokhoz fordulni. Társ előadómmal együtt írtunk a bolgár elnökségnek, hogy emlékeztessük őket arra, hogy az Európai Parlament és a bizottság miért aggódik, és mi minden kaptunk választ. Ez a jogi harc, ez a végtelen jogi harc nem akar véget érni olyan dokumentumról van szó, a, a, amelyet az Európai Unió nem tud ratifikálni, ez tényleg jogi szempontból aggasztó. Egész egyszerűen csak politikai akadályok tornyosulnak ezelé. Tulajdonképpen a nők elleni ö, erőszak úgy tűnik a tagállamok számára nem prioritás sőt vannak olyanok, akik rejtett ideológiák miatt nem hajlandók aláírni. Ott van Bulgária például, pedig az elnökséget tölti most be, és nem hajlandó ratifikálni. Ugye erről el tudjuk képzelni, hogy milyen a jelenlegi helyzet. Pedig társ a társ együtt levelet küldtünk Bulgáriába, emlékeztetve erre, és az Európa Tanács is jelen volt itt, nagy meggyőződéssel érvelt márciusban. De ezek nem igazán valós elképzelések, amelyeket itt felsorolnak. Gratulálni szeretnék a horvát kormánynak, akik Zágráb utcáin amellett harcolnak, hogy aláírják ezt megint csak úgy tűnik, hogy semmiféle olyan programunk nincs, ami valamilyen rejtett okokat tartalmazna. A nőket akarjuk védeni, mert aránytalanul őket célozza meg ez az erőszak a családokon belül is. Végezetül annyit mondanék, hogy 2018 lesz az első évfordulója az isztambuli egyezmény aláírásának az Európai Unió részéről. Úgyhogy remélem, hogy most sikerül eredményeket elérnünk, és a ratifikáció beindul. Ma a tanácsban ebben a témában üléseznek, és nagyon remélem, hogy ma délelőtt a tagállamok meg is fognak hallgatni minket. Köszönöm szépen. Korácsabilt asszony következik. Köszönöm szépen. Először is szeretném jelezni, hogy teljes mértékben támogatom azt, amit a társelőadó Krisztin elmondott, és köszönöm a jogi szolgálatnak is hogy sajnos megerősítette az aggodalmainkat és a kétélyeinket ilyen határozottan, ilyen erős jogi érvekkel. Semmi sem indokolná, hogy a tagállamok ilyen korlátozott módon írják alá az Isztambul Egyezményhez való csatlakozást. Az egyetlen esély, amelyet látok, mivel az aláírás még nem ennek a folyamatnak a lezáró szakasza, hiszen szükség van a ratifikációra, a csatlakozás lezárására a magatartási kódex tényleg kulcsfontosságú lesz, abból a szempontból, hogy a tanácssal együtt egy szélesebb körű csatlakozásról tárgyaljunk. Ebben a tekintetben szeretném azt javasolni, hogy ahogyan Krisztin is elmondta, a leveleinkre nem kaptunk választ. A társelnököket kérném fel, ha egyetértenek, hogy a mai ülésünk és az ismertetett jogi szakvélemény alapján, illetve abból kiindulva, hogy a, tagáll- hogy a parlament ilyen széles körben támogatta szeptemberben a jelentésünket, írjon Tajani elnök úrnak, írjon a bolgár soros elnökségnek is, hogy a tanács is napirendre tűzze ezt a kérdést, és a bizottsággal együtt újraindítsák és gyorsítsák fel a magatartási kódex folyamatát. Krisztin is említette, hogy az aláírás tavaly tényleg egy történelmi jelentőségű esemény volt. Én képviseltem a parlamentet, és ez egy nagyon megható nap volt, hiszen nagyon sok lány és nő áldozata ennek a szörnyű erőszaknak, és tényleg nem elfogadható, hogy egy év elteltével itt tartunk. Szeretnék arra emlékeztetni mindenkit, hogy itt olyan nőkről van szó, akiket megvernek, megerőszakolnak, meggyilkolnak, házasságra kényszerítik őket, zaklatják őket. Itt nem egy ideológiáról vagy egy, vagy egy vallásról van szó. Az Isztambul Egyezmény azért fontos, mert ez az egyetlen olyan nemzetközi egyezmény, amely bünteti a családon belüli erőszakot, a kapcsolati erőszakot, a nők elleni erőszakot, és fellép ez ellen, és védi az áldozatokat és a büntetlenség elleni fellépés tekintetében jelenleg egyik tagállam sem teljesít kielégítő módon. Ciprus és más országok is az ellenkezés ellen, most például a horvát parlamentet is meggyőzték, és ma megint szeretnék felkérni a hátralevő tíz tagállamot is, hogy haladjanak tovább a ratifikáció folyamatával. Ami a nemi alapú erőszakot illeti, megint szeretném elismételni, hogy az egyezmény, ez egyezmény teljes mértékben félre értelmezik. A március 8-án a Nemzetközi Nőnapon Tajani elnök úr is kiállt a ratifikáció mellett, és az Európa Tanács emberi jogi ombudsmana is egyértelműen tisztázta, és szeretném őt idézni, hogy azon érvek, amelyek alapján a nem titkos szándékokat követ, nem felel meg a valóságnak. Itt magatartásokról van szó, amelyeket a társadalom megfelelőnek tart nők és férfiak szempontjából, tehát itt a sztereotípiákkal szembeni fellépésről van szó, nem pedig a családi értékek vagy a hagyományok ellen szól az egyezmény. Tehát megint csak fontosnak tartom, hogy egységesek legyünk itt az Európai Parlamentben, és szóljuk, szólítsuk fel az Európa Tanácsot, az Európai Tanácsot is, hogy ezen ellenállásra szemben lépjenek fel, beleértve a civil társadalmat és a vallási közösségeket is. Egy nagy felelősségünk van, és elfogadhatatlan azt elfogadhatatlan az, amit Krisztin is mondott, hogy az elnökség befagyasztotta a ratifikációs folyamatot. Végezetül pedig szeretném elmondani még, hogy Krisztin és én elkötelezettek vagyunk annak érdekében, hogy zéró toleranciát alkalmazunk a nők elleni erőszak terén. Köszönöm szépen. Bild asszony, köszönöm mindazt, amit elmondott, és természetesen levonjuk a következtetéseket. Még mielőtt ezt megtenném, szeretném a képviselőket megkérni, hogyha szeretnének hozzászólni ebben a vitában, akkor ezt eh, tegyék meg. 9 óra 45 percig van időnk, tehát a kollégákat arra kérném, hogy röviden szóljanak hozzá. Noichről képviselő következik. Remek, kitűnően ejtette ki a nevemet, úgy tűnik, hogy ez elég nehéz. Az előttem szólókat szeretném támogatni, de egy teljesen más kérdést szeretnék a jogi szolgálathoz intézni. Önök azt említették, hogy a jogalap egyfelől az áldozat védelem, másfelől pedig a bűncselekmények megelőzése ez most megint nem kapcsolódik ahhoz, amit az előttem szólók mondtak. Ez az Európai Unióban a jogalap az Isztambul egyezménnyel kapcsolatban, vagy ez az esélyegyenlőséggel kapcsolatban is a jogalap egy kicsit sokkol, mert úgy tűnik, hogy természetesen az, áldozat védelm, az áldozatok védelme és a megelőzés nagyon fontos, de nem az a legfontosabb, hogy arról gondoskodjunk, hogy az esélyegyenlőség alapja az erőszakmentes élet legyen? és ebből nem lehet egy cselekvést eredeztetni arra a kapcsolatban, hogy az Európai Unió az esélyegyenlőségért száll síkra. Mert úgy gondolom, hogy mindezt korlátozni a bűncselekmények megelőzésére és az áldozatvédelmére, ez pontosan egy valamit tesz, itt ugye nagyon sok esetben nőkről van szó, tehát ez egyfajta szisztematikus erőszak a nőkkel szemben. Itt nem akármilyen áldozatokról, és nem akármilyen bűncselekmények megelőzéséről van szó, hanem az európai lakosság feléről, hiszen őket érinti ez, éppen ezért megfelelő jogalapra volna szükség a cselekvés érdekében. Köszönöm szépen, összegyűjtjük a kérdéseket a jogi szolgálathoz, hogy aztán meghallgassuk a válaszokat. Malin Björk következik. Thank you very much. Köszönöm szépen. És szeretnék a két társadalmadónak is köszönetet mondani. A munkájukért teljesen egyetértek őkkel, velük. Az én perspektívámból és a GUE perspektívából is szeretnék pár szót szólni. Fantasztikus eszköz ez az egyezmény, nagyon nehéz volt a tárgyalás, de az összes tagállam aláírta a felsorakozott mögé, és az azt jelenti, hogy elismerik, hogy a nemek közötti erőszak a sztereotípiákról, a hatalomról és a hatalmi struktúrákról szól. És büszké kellene lennünk erre az e- eszközre, meg kellene védenünk. Üdvözlöm azt, hogy minden tagállam aláírta, de el kell érnünk, hogy ratifikálják is, amelyet még nem tették. És agasztó azt hallani, hogy ellenállást szerveznek nem nagy csoportok, de konzervatív, nacionalista, szexista, LMBT ellenes csoportok, amelyek egy elég erősnek tűnnek. És a mi jogainkkal játszadoznak, ez pedig nem elfogadható. Úgyhogy igen, azt gondolom, és beszélhetünk a jogalapról és arról, hogy ezeket a problémákat nem tudjuk megoldani, de ezzel az ő kezük, az ő ügyüket segítjük. Úgyhogy tartsák csak szépen tiszteletbe a mi testünket és a mi jogainkat ezek a férfiak, vagy ezek az emberek. Az isztambuli egyezmény végrehajtása, a nők védelme, a szolgálatok erre való rávevése mind rendkívül fontos. Nem gondoljuk végig azt, hogy mit tehetünk, hogy hogyan tudjuk előmozdítani ennek az egyezménynek az ügyét, amire ennyire büszkék vagyunk. Számomra ez azt is jelenti, hogy nem játszhatjuk ki egymás ellen a jogokat. Most azok az erők, akik mobilizálják magukat az isztambuli egyezmény ellen, ezzel azt mondja, hogy a hagyományos családokat fogja veszélyeztetni ez, az LMBT közösséget fogja erősíteni. Nem fogadom el azt, hogy a jogokat egymás ellen játsszuk ki. Mert pont ezek az erők azok, amelyek mobilizálnak az isztambuli egyezmény ellen, akik a nők ellen mobilizálnak, és az LMBT közösség ellen mobilizálnak. Tehát azok, akik ellenségesek a nőkkel szemben, azok az LMBT közössége ellen is ellenségesek, és együtt kell kezelnünk ezt a két problémát, nem kiátszani egymás ellen őket. Az állampolgárokat is mobilizálni kell ebben a vitában, mert rólunk van szó, a testünkről van szó, és a nők készek arra, hogy az erőszakmentes életért küzdjenek. Köszönöm. Terület kapszót. Köszönöm szépen én is, elnök úr, a két előadónak is. Politikai szempontból az elszámoltathatóságról is szó, szó van itt. A nők elleni erőszak gyakorlatilag nagyon gyakran arról a politikusoknak a vasárnapi beszédeinek a témája, azt mondják, hogy jó, hát mindig persze tenni kell valamit, de most az Európai Unió tehetne valamit, előreléphetnénk, és borzasztó ez a helyzet, hogy nem történik meg a ratifikáció. Két kérdésem van a jogi szolgálathoz. Nem vagyok jogász, úgyhogy lehet, hogy megpróbálom most csak lefordítani azt, amit önök mondtak a saját értelmezésemre. Tehát az egész egyezményt holisztikusan tekintik, és utána megnézik, hogy melyik olyan Európai Uniós öm, szerződésben, vagy szerződés mely pontjában találnak ennek megfelelő pontot. Nagyon konkrét rendelkezések vannak az egyezményekben, és az Európai Bíróság ezeknek a precedenseit kereste az irányelvekben, és azt mondták, hogy de hát erre már megvan a jogszabályunk. Hogyha jól értettem önöket, és akkor most nagyon egyszerűen fogok fogalmazni, a tanács azt mondta, hogy Észak-Írország és az Egyesült Királyságban, Írország, bocsánat, bocsánat, Erzsbiti az előadó, vannak különleges helyzetben, akik megpróbálják a holisztikus mezelítést elkerülni ezzel a jogi érveléssel. Igen, igen, jó, akkor jól értettem. A második kérdésem pedig a Marian Neufel által felvetett problémára vonatkozik. hogy nem mindig van meg a jogi alapja annak, hogy csatlakozzunk az, Európa, az isztambuli egyezményhez, és az egyik érv, amit mindig hallunk, az az, hogy van jogalapunk az Európai Unió kötelezettségében, ami előírja a nők és férfiak egyenlősége melletti küzdelmet. De ez egy plusz alap, azt hiszem, hogy említette a 82-es és a 84-es cikket, amelyek nyomán már irányelv is született a nők elleni előszak témájában. Kollégák, mivel kifutunk az időből, két képviselőnek adom még meg a szót. Kozlovska asszony az első ezek közül. Köszönöm szépen, kollégák. Én először is gratulni, gratulálni szeretnék a két társelőadónak. Kétség nem fér hozzá a parlamenten belül, hogy az egyezmény nagyon fontos menetrendet fogalmaz meg az Európai Unió és a tagállamok számára. A haladás elérése, a ratifikációs dokumentum előkészítése további fontos lépések. Emlékeztetnék arra, hogy minden tagállam aláírta az egyezményt, úgyhogy rendkívül furcsa, hogy vannak olyan helyek, ahol hivatalosan ellenállnak a ratifikáció ellen lépnek fel elismerte az ENSZ is az isztambuli egyezményt, mint az arany középutat az erőszak elleni küzdelemben. Itt most az lenne fontos, hogy az erőszak elleni szakpolitikákat összehangoljuk az egyenlőség melletti politikákkal. Ez az egyezmény legértékesebb eleme. Ugyanakkor Emiatt ellenzik néhányan az egyezményt. Miért? Azért, mert sok ember ellenzi az egyenlőséget, mert, mindig azt gond, mert még mindig azt gondolják, hogy az egyenlőség majd aláássa a családi értékeket. Ez egy nagyon negatív sztereotípia, mert azt feltételezi, hogy az erőszak elleni küzdelem majd alá fogja ásni egy család működését. Emlékezzünk el arra, hogy az egyezmény az erőszak elleni küzdelemről szól, úgyhogy nagyon fontos azt is meghatározni, hogy mit tekintünk erőszaknak, hiszen még mindig az Európai Unió lakosságának kb. 20%-a azt gondolja, hogy a családon beli erőszak magánügy. Nagyon szeretném, hogy az Európai Parlament minden erőfeszítést megtegyen annak érdekében, hogy felgyorsítsuk a ratifikációt erőfeszítéseink rendkívül fontosak lesznek, hogy haladjunk, és az erőszak elleni politikákat elő tudjuk készíteni. Gyerek úr kapszót. Köszönöm szépen. Nagyon sok problémánk van az Európai Uniós tagállamokban, ami kapcsolódik a családon belüli erőszakhoz. Például Németországban sok kényszerházasságra kerül sor. Vannak új divatok is, például a szexuális kényszerítés, aminek áldozatává válnak gyakran fiatal lányok is. És itt ebben a teremben szeretném emlékeztetni őket, önöket, hogy a nemzetközi szervezetek dolgozói által elkövetett szexuális visszaélésekről nem vagy tartottunk vitát, pedig ezekről is kellene. És nem foglalkoztunk olyan problémákkal sem, mint a kultúránk szexuális hozzáállása, a hűség a családban, a házasságban, a politikai korrektség. Ez mind arról szól, hogy kirekesztjük azokat, akiket nem látunk szívesen. És az azt mutatja, hogy mennyire félreértik ezt a dokumentumot. A kérdésem az, hogy van-e olyan Európai Uniós tagállam, különösen, amely ratifikálta az egyezményt, a jogi rendszerében továbbra is elnézette bármilyen családon belüli erőszakot. Kérem, hogyha tévedek, akkor javítsanak ki, de az a gyanúm, hogy előfordul ilyen, és engedjék meg, hogy még egy dolgot hangsúlyozzak. Az én országom ratifikálta ezt az egyezményt, Na nagyon gyakran pont a nők voltak azok, akik ellenezték. Például Sedua miniszterelnök asszony. Rafalska asszonya, miniszterünk, Szadorska asszony. Lehetséges, hogy vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy ez egy jó megoldás, mindazonáltal nem minden nő osztozik ebben a véleményben. Vannak olyan nők, akik ellenzik ezt az egyezményt. Kérem azt is, hogy ezt a jogi elemzést bocsássák a rendelkezésünkre. És még egy dolog, szeretném tudni, hogy az Európai Unió milyen célokat kíván elérni az egyezmény ratifikálásával. Most pedig a jogi szolgálat képviselőinek adom meg a szót. Sajnálatos módon csak 5 percük van válaszadásra. Köszönöm, elnök úr. Nagyon gyors leszek, legalábbis megpróbálom. Ami az egyenlőtlenség kérdését illeti, ez csak egy része az egyezménynek. Figyelembe veszük azt a tényt, hogy az Európai Bizottság a 82-84-es cikk alapján készítette le a javaslatot, de tulajdonképpen nem a legfontosabb aspektusa az egyezménynek. Tehát objektívan kell elemezni a célt és a tartalmat, ami az egyezményt illeti. Ezen elemzést követően csak a korrekt jogalapot tudjuk megismételni, a 82-es cikk, illetve 84-es, ami a 78-as cikket illeti, helyes az elemzés. A 78-as és a menedékjog csak kiegészítő jellegű, az isztambuli egyezmény vonatkozásában. Tehát úgy gondoljuk, hogy nem helyes ezt a jogalapot bevenni. Ami pedig a dokumentumot illeti, amelyre rákérdezett, a jogi véleményt természetesen elküldjük. A bizottság, a tanács egyezményre vonatkozó dokumentumai közül vannak nyilvánosan is hozzáférhetőek, de mi természetesen elküldjük ezeket. Ami a családon belüli erőszakot illeti. Öt évvel ezelőtt, vagy talán nem is annyi idővel ezelőtt a jogi szolgálat az Európai Uniós kompetenciákról írt véleményt ezen a téren. Egyértelmű, hogy a családon belüli erőszak ö, elleni harc egyértelműen a tagállamok kompetenciájába tartozik, nem az Európai Unióéba. Úgyhogy utalnék erre a jogi véleményre, amelyet a Női Jogi Bizottságnak akkoriban készítettünk. Ennyit szerettem volna mondani, nem tudom, a kollégám akar-e még valamit elmondani kiegészítésképpen. Természetesen állunk rendelkezésükre, a további információra, dokumentumokra van szükségük. Köszönöm. Elnök, köszönöm nem sok időnk van, le fogjuk zárni, de ami a libét illeti, egyértelműen tudok fogalmazni, ami a társ előadókat illeti, a jogalapot, semmi nem mutat arra, hogy a viselkedési kódex, illetve ratifikáció vonatkozásában tovább léphetünk. Lehet, hogy sokan szeretnének több mindent bevenni ebbe, de természetesen nem szabad tovább veszegetnünk az időt hosszas jogi véleményekkel, amire sokáig vártunk, és aztán nem csináltunk semmit. Egyértelmű a libe véleményeit, egyértelmű a többség, és régóta várunk erre. Először is írni fogunk a bolgár elnökségnek, ez csak eljárási kérdés, meg kell tenniük azt, amit az bizottság és a társ előadók kértek, mindenféle késekedés nélkül. Ami a ratifikációra vonatkozó viselkedési kódexet illeti, bármilyen további kiegészítő intézkedés, amire szükség van, de a libertás előadás Edojától majd megkérdezem, hogy van-e még elképzelése. Tehát majd elmondják, hogy önök szerint mit kell tenni a mostani elnökség vége felé, illetve az elő, a következő elnökség elején. De azt hiszem, hogy a jogi véleményben semmi nem áll, ami megakadályozná a továbbiakat. Ami a női jogi bizottságot illeti, átadom a kolléganőmnek a szót. Köszönöm először is a jogi szolgálatnak, annak képviselőinek, hogy eljöttek, és hogy beszámoltak nekünk. Köszönöm a két társadalmi munkáját, a képviselők hozzászólásait, Emlékeztetni szeretnék csak arra, hogy a Női Jogi Bizottságnak 10 órakor koordinátori ülése van, és 11 órakor ö, folytatjuk a szakbizottság gyűlést. Köszönöm kedves Klóda társ elnöki teendők ellátását.